Ladies and gentlemen, dear colleagues, let's begin today's meeting of the Legal Affairs Committee. Hölgyeim és uraim, kezdjük el a mai ülést. A jogi szakbizottság ülését kezdjük el azzal, hogy a napi rendet elfogadjuk. A következő változtatásokat eszközöltük az eredeti napi renden. A 10-es és a 12-es napi rendi pontokat töröltük, hiszen ezekkel Strasburgi rendkívüli idősünkön foglalkoztunk. A 20-as napirendi pontot elhalasztjuk, a 13-as napirendi pontot pedig a meghallgatás után vesszük sorra, a 4-esről pedig a többi szavazással együtt holnap 10 órakor, délelőtt 10 órakor szavazunk. A mm, előadók más irányú elkötelezettsége okán van-e bárkinek észrevétele? Úgy látom, hogy nem. Ilyen módon tehát elfogadásra került a napirend. Ami pedig az elnök közleménye illeti, jelzem, hogy mindenkinek szüksége lesz a szavazókártyájára, hiszen szavazni fogunk ma is, és holnap délelőtt is. Mindezt elmondva, már is rátérhetünk a harmadik napirendi pontra, amely a meghallgatás a Brüsszel 2 rendelet reformja. Szeretettel üdvözlöm körünkben Richard Kron, uh, Richard Kront, a Notarial School Paris rétéről, Martin Csepelákot, a Krakói Jogelló Egyetemről, Michael Scottert és Johannes Kettinskát az Európai Bizottság részéről, és Merid meg Guinness is csatlakozik közénk, aki az Európai Parlament mediátora a nemzetközi a gyermekek jogellenes külföldre vitelének ügyében. Elnézésüket szeretném kérni, mert nem leszek itt az egész meghallgatás alatt, de Delvo asszony, az alelnök itt lesz egész idő alatt, amíg én nem leszek itt. Mindezt elmondva, már is megadom Delvo asszonynak a szót, és egyben megadom az első elődönök Richard Krónnak a szót. Parancsoljon! Monsieur Krohn, on vous écoute. Krohn úr, öné a szó. Merci. Merci, Madame la Présidente, et merci. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm ezt a megtiszteltetést, amit biztosítottak, hogy meghívtak ide azért hittak meg, hogy beszéljek a e, brüsszeli rendelet e, reformjáról, a Brüsszel 2 áról és köszönetet mondok ezért. Most nem egyetemi tanárként fogok itt szólni, hanem sokkal inkább gyakorlati nézőpontból szólnék, e, egy szakértő nézőpontjából. Jelenleg egy közjegyzőiskola igazgatója vagyok Franciaországban. Nos, a joghatóság talán korlátozó értelemben kerül majd előadásomban bemutatásra, de mindenféleképpen a közjegyzői gyakorlat nézőpontjából fogok foglalkozni a joghatóság problémájával, hiszen csupán ez érdekli a közjegyzőket, a közjegyzőséget, hiszen a közjegyzők gyakorlatilag szinte soha nem foglalkoznak a szülői felügyelet vagy a gyermekjogellenes jogellenes külföldre vittele kérdésköreivel. Nos, az a rendelet leginkább a bírók vagy ügyvédek érdeklődésére tart számot. Jelentős sikerre tett szert a közjegyzők körében, nem csupán a francia közjegyzők körében. Ugye a házasság felbontási eljárásokban, különösen Franciaországban ez lehetővé tette a közjegyzők számára, hogy foglalkozzanak azon eljárásokkal, amelyek a Brüsszel 2A rendeletből adódnak, nem csupán a házasság felbontása eljárás során, hanem gyakran jóval azt megelőzően is a tanácsadás folyamán, amelyet a közjegyzők az ügyfeleiknek szolgáltatnak, hogyha házassági szerződést kívánnak készíteni bizonyos elemek fennállása esetén, Nos, ez esetekben a közjegyzők gyakran adnak tanácsot a házasulandóknak, hogy mi történik majd a házasság felbontása esetén. Tehát ilyen esetben foglalkozunk a joghatóság kérdéseivel a Brüsszel 2A rendelet keretében. A tanácsadás szerepe nagyon fontos, és kettő kettő szempontból, egyrésztről a házassági szerződés kidolgozása során, vagy a házasság felbontásának folyamata során. A közjegyzőnek tehát tanácsokat kell adnia a házas feleknek ezen alkalmak során. A házassági szerződés készítésekor megnézik a helyzetet a házasulandó felekkel, hogy a házassági szerződés hogyan hozható létre, milyen jogot kell alkalmazni a házasság felbontás vagyonjogi következményeire vonatkozó van. Nos, ez az alkalmazandó jog, ez esetben pontosítani kell a helyzetet, ami a joghatósági eljárás megállapítását illeti, de a házasság felbontás vagyonjogi következményeit illetően is, amit a házasság felbontása magával hozhat. Franciaországban lehetséges a jog a megválasztása a hágai egyezmény értelmében, és a házassági szerződés meghatározása esetén a Hollandiában, illetve Luxemburgban is meg lehet választani az alkalmazandó jogot a Róma egy rendelet esetében. A tartási kötelezettséget vonatkozásában is meg lehet választani a joghatóságot a 2008-as rendelet értelmében fontos az, hogy a közeljövőben eh, a joghatással kapcsolatos rendelet, illetve a tartási eh, kötelezettségekre vonatkozó rendelet is létrejöjjön több év eh, vita után, ez nagyon megkönnyíteni az ezzel foglalkozó szakértők dolgát ugyanis. A házasság felbontása során a közjegyzők tanácsadói szerepe rendkívül fontos ugyanis hogyha a házas felek eljárást indítanak a házasság felbontására vonatkozóan, akkor ki kell fejteni az ügyfeleknek a különböző joghatásokat, amelyek a Brüsszel 2 rendeletből alkalmaz adódnak, és fel kell hívni figyelmüket a joghatóság fontos kérdéskörére is. A Roma 3-as rendelet az alkalmazandó jogról a házasságfelbontás révén, nos ez csökkentette a bíróságra szaladgálás jelenségét, mégis a joghatóság megválasztása nagy részt azt a problémát veszi, veti fel, hogy egyes országok nem vesznek részt a megerősített együttműködésben, illetve előfordulhat az is, hogy az unión kívüli harmadik országokról van szó. Ha a házasság felbontása például egy francia-brit párt illet, a érint, akkor gyakran a feleségnek azt javasolják, hogy forduljon a brit bírósághoz egész egyszerűen azért, mert Nagy-Britannia a házassági szabályokat nem ismeri el olyan mértékben, és így módon a, ház, a feleség sokkal kedvezőbb helyzetbe kerülhet Nagy-Britanniában, ahol is a bíró pontos utasításokat fogalmaz meg a tartási kötelezettségek kapcsán, hogyha megnézik a házasság felbontását követő vagyoni helyzetet, és az ebből adódik ennek meghatározása. Nos, a joghatóság önként, önkéntes megválasztása esetén felvetődik egy nagyon fontos nehézség. Lehetséges megválasztani az alkalmazandó jogot a házasság vonatkozásában, a házasság felbontása vonatkozásában és a tartási kötelezettségek vonatkozásában. Ugyanakkor ö, nehézség adódik, hogyha bizonyos házas felek egy bizonyos bíróság joghatóságát akarják választani. Egyes esetekben lehetséges a fórum megválasztásának záradéka, máshol ez nem lehetséges, máshol pedig egy köztes út, egy attributív joghatóság választás vagy bíróság választás létezik, hogyha ez nem kerül konfliktusba a Brüsszel 2 A rendeletből adódó kötelezettségekkel. Nos, fontos lenne a fórum megválasztásának lehetőséget engedélyezni. Ez nagy előnyökkel járna, előre láthatóságot jelentene a házasfelek számára, és ők már kezdetől tudnák így módon, hogy milyen következményekkel járhat az adott bírósághoz fordulás. Ezen nehézséget fontos lenne megszüntetni, azaz, hogy nem lehet megválasztani a bíróságot. Hogyha a Brüsszel 2A rendelet felülvizsgálata megtörténne, így a fórum megválasztása engedélyezésre kerülhet akár a házassági szerződésben, akár a házasság során, akár pedig olyan országokban, amelyek lehetővé teszik az ilyenfajta eljárást hogy ne legyen törés a különböző európai jogi eszközök között, amelyek jelenleg hatályban vannak, elképzelhető lenne, hogy az állampolgárság vagy a szokásos tartózkodási hely a házasfelek esetében segítene a joghatóság megállapításában, hogyha önkéntes megválasztásáról van szó ez utóbbinak. Ezen kritériumok gyakran a közösségi jogszabályokban szerepelnek, és lehetővé teszik, hogy a jogvita helyett földrajzra közel maradjon az ügy, és egy előreláthatóságot is lehetővé tesznek a házasfelek számára. Nos, nagyon sok más eszközben létezik ez a rendelkezés, és úgy tűnik, hogy ez nem lenne nehézség a mi esetünkben is. Miért is nem engedélyezzük ezt, tehát a Brüsszel 2 árendeletben a számomra továbbított dokumentumok, még akkor is, hogyha az legutóbbi a telefonomra érkezett ma délelőtt. Nos, úgy tűnik ezen dokumentumok alapján, hogy ezen javaslattal már több ízben éltek, és én is csak visszahangzom ezt, hogy támogatom ez utóbbi javaslatot, hiszen ez egy nagyobb előreláthatóságot tenne lehetővé a házasfelek számára, a jog résztvevő felek számára, és a tanácsadó szakemberek számára úgy szintén. Az ilyenfajta záradék jelen lenne, tehát egy házassági szerződésben, és így módon ezt egy békés légkörben lehetne meghatározni, rögzíteni. Persze a házasalandók esetleg gondolhatnak a házasság felbontásának lehetőségére, de mindenféleképpen kezdetben ez a légkör békés lenne, és lehetővé tenni a joghatóság meghatározását már jóval előre. És így ez nem lenne meglepő, és lenne az ide vonatkozó jogszabályoknak. A közjegyzői gyakorlat esetében azt hiszem, hogy ez más joggyakorlatokra is átültethető lenne, hogy Franciaországban a francia-brit párok esetében nehéz házassági szerződést készíteni, egy brit állampolgárságú személy esetében gyakran azt kérik, hogy legyen egy brit házassági szerződés mellett egy francia házassági szerződés is. Gyakran az egyik domináns szerepbe jut a másikkal szemben nehéz az alkalmazandó jogot megválasztani házasság felbontása esetén, vagy a tartási kötelezettségek meghatározása esetén. A brit házassági szerződés gyakran a fórum megválasztásának a lehetőségét is tartalmazza a házassági szerződésben. És legtöbb esetben a francia közjegyzők elutasítják ezt a záradékot, vagy magának a házassági szerződésnek a befogadását is, ha ilyen záradékot tartalmaz, mivel Ez ellentétes a Brüsszel 2 rendeletből adódó kötelezettségekkel, tehát a francia közjegyzők az ilyenfajta házassági szerződéseket elutasítják nem akarjuk természetesen megbélyegezni Nagy-Britanniát, éppen ellenkezőleg, de a francia joggyakorlat a közjegyző felelőssége vonatkozásában, vagy a tanácsadás funkciójában egy abszolút kötelezettséget jelent, és ezért a közjegyző nem szívesen vesz be ilyen, házasság, ilyen záradékokat a házassági szerződésekbe, amelyek nem alkalmazhatóak. Ez tehát egy gyakorlati példa, egy jelentős példa a francia közjegyzők gyakorlatából, tehát a francia közjegyzők emiatt nem tudnak beavatkozni, hogyha a házassági szerződésekbe ilyenfajta záradékot uhajtanak be, illeszteni a felek. Ez tehát egy valódi innováció vagy előrelépés lehetne, hogyha a fórum megválasztásának záradékát engedélyezni lehetne a Brüsszel 2A rendelet felvizsgálata során. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Kron úr, ezt a beszámolót, amely nagyon is a gyakorlati életre fókuszált. Térjünk át a következő előadóra. Csepelek úr lesz a következő. Mr. Csepelek. Csepelek úr. Uh, I'm deeply thankful. Hálás vagyok, hogy meghívtak ide az Európai Parlamentben a jogi szakbizottságba. Egy rövid beszédet szeretnék tartani a felelősség témájáról nyilván nem lenne reális 20 percen belül előadni ezt az anyagot, de tisztában vagyok azzal, hogy az előkészítő anyagok, amelyeket megkaptak, részleteiben is tárgyalják ezt a kérdést. A tagállamok küldtek válaszokat a kérdőívre, amelyet az Európai Bizottság készített elő, és ezek a válaszok pedig egy általános képet adnak arról, hogy a szülői felelősséget hogy nem ismerik el egymás között az európai tagállamok. Tehát nem szeretném megismételni azt, amit már elmondtak, vagy amit már leírtak, de inkább a figyelmüket néhány problémára szeretném irányítani, amelyek véleményem szerint alapvető fontosságúak a Brüsszel 2 rendelet megvalósítása során. Ezért egy eh, konkrét esetet szeretnék vásolni, a Bohez Wiertz ellen, amelyet az Európai Unió bírósága döntött el. Ez az eset 2015. szeptember 9-én került eldöntése és büntetés fizetésről szólt a szülői felelősség tekintetében. Én az induktív megközelítést szeretném most választani, és néhány általános megjegyzést tenni, amely az ítélettel, ezzel a határozattal függ össze, és amely a 28-tól a 35-ös cikkig megtalálható a brüsszeli rendeletben. Az ilyen büntetés-fizetés problémája nagyon akut. Bel és kül ügyi viszonylatban is. Számos jogrendszer különféle intézkedéseket javasol a bírósági határozatokkal kapcsolatban. A büntetés fizetése a Bahez versus Wiertz esetben a következőképpen néz ki. Bahez úr és Wiertz asszony Belgiumban házasodtak össze, 1997-ben gyerekeik lettek kettő, és 2005-ben elváltak. Wirtz asszony Finnországba költözött. 2007-ben egy genti bíróság a gyerekek ügyében ítélt, és ez pedig arról szólt, hogy az apának láthatási jogot adott Bohes úrnak. A büntetés gyermekenként 1000 euró volt, amelyet Bohez úrnak kellett kifizetni, tehát Bohez úr részére kellett kifizetni, hogyha egy gyermek nem láthatja az apját. Azonban a büntetés maximális összege 25 ezer euró volt. Bohez úr a finn bíróságokhoz fordult, hogy behajtassák a feleségén ezt a díjat, hogyha nem láthatja a gyermekeit, hogyha a, feles, a volt felesége nem engedi, hogy lássa a gyermekeit. Tehát jogilag ez az eset kérdéseket vet fel. És aki a nem történő magánjogot ismeri, az tudja, hogy nagyon nehéz egy ilyen egyben világosságot létrehozni. Tehát itt nem lehetett tudni, hogy független ítéletről van szó, vagy egy házassági jogi esetről. A Brüsszel egyes rendelet hatája alá esne ez. Egy értelmezés alapján. Tehát ennek értelmében minősíteni kellett az ügyet, és pedig úgy, hogy valamilyen végrehajtási módszert alkalmazni lehessen. Hát viszonylag egyszerűnek tűnt az eset. Azonban a bíróság Matthias Punár főtanácsnok álláspontját képviselte, és megállapította, hogy egy független pénzügyi kötelezettségről van szó. Rámutatott arra, hogy a büntetés kifizetése igazából egy olyan ügy, amelyet az ugyan, amelyet ugyanabban az ítéletben hoztak meg, amiben megállapították, hogy az apának láthatási joga van. Tehát pénzügyi nyomást kell gyakorolni arra a szülőre, aki nem hajtja végre, ami az ítéletben benne van, ebben az esetben tehát, hogy nem engedi az apát, hogy lássa a gyermekeket. A büntetés kifizetése a fő tárgyalás tárgyát is képezte, és itt a 2001 per 44-es rendelt értelmében eh, ezt ki kellett volna fizetni, viszont a Brüsszel 1-esben ez máshogy van. Viszonylag egyszerűnek tűnt, azonban a második probléma nem volt ennyire egyszerű hiszen itt a minősítés bonyolultabb szintére érkezünk. Tehát, hogyha a, bírós, a bíróság döntése értelmében a büntetés kifizetése megkérdőjelezhető, hogy miben lehet egy szülői kötelességet, kötelezettséget megindokolni. Tehát a büntetés fizetése az ítélet része volt. Azonban felmerül az a kérdés, hogy az egész bírósági döntés kontextusa ugyanazt a jogi státuszt kapja-e, és nincsen kétség, hogy eh, amíg eh, a gyermek eh, láthatósága, a gyermek felelősség, a gyermek szülői dolog, az hogyan kényszeríthető ki. De a büntetés kifizetése igazából csak egy eh, járulékos ügy, egy járulékos intézkedés. És eh, igazából eljárási ügynek minősül abban a tekintetben, hogy eh, milyen formában születik meg a bírósági határozat. Azonban vannak olyan komoly elgondolások, amelyek megkérdőjelezhetik ezt az érvelést. A szülői felelősség tehát tisztázandó, tehát a szülői felelősség itt a fő kérdés. Tehát, tehát igazából eljárási kérdésnek tekinthető itt a szülői felelősség kérdése. Azonban ez természetesen a jogi, bírósági adminisztráció kérdése is. És eh, itt különféle adminisztrációs, különféle közigazgatási hatóságok eh, játszanak egy szerepet a rendőrségtől kezdve a bíróságig. A fő kérdés az, hogy az ország jogalkotása, illetve rendszere, jogi rendszere, ahol ez megszületett, tehát az a döntés, amely megszületett egy Európai Uniós tagállamban, alkalmazandó egy másik tagállamban is. Természetesen ez eh, a nemzetközi magánjog része is. Tehát a Róma egy eh, rendelet 18-as eh, cikke értelmében a bizonyítás terhe az bizonyítható a 11-es cikk alapján. Tehát a bizonyítás terhét ugyanaz a bíróság köteles bemutatni, amely az ítéletet hozta. Tehát itt egy szülői felelősségi esetben a ítéletet hozó bíróság országának a döntése kötelező. Azonban a mindennapi élet más helyzeteket is produkál. Tehát ez azt jelenti, hogy két dolog fontos, a nyelv és az orvosi ellátás. Ahol a határok átnyúló szülői felelősségről van szó, alapvető jelentőségi, hogy egy gyermek tudja, illetve ismeri -e mindkét szülő nyelvét. És nagyon lényeges az, hogy a hatóságok hogyan közelítik meg ezt a problémát a szülő és a gyermek között. Adok most egy gyakorlati példát. Egy olasz apa, lengyel anya esete. Az apa megpróbál lengyelül tanulni, ami nem könnyű egy olasznak, viszont az anya nem engedi meg a lányának, hogy olaszul tanuljon. A bíróság úgy döntött, hogy az apa egy kurátor jelenlétében találkozhat a lányával, aki egy ilyen esetben a kompetens személy. Azonban a bírós nem, tön, nem döntött arról, hogy tolmács is legyen jelen egy ilyen esetben. Azonban a tolmács jelen lehet. Vannak olyan országok, amelyek megtiltják azt, hogy a gyerekek anyanyelven tárgyaljanak, illetve beszéljenek egy másik szülővel, hogyha ez a nyelv nem hivatalos nyelve az adott államnak. A másik eset pedig az orvosi ellátás. Tehát mindkét szülő felelőssége a gyerme, gyermeki ellátás. Egy 12 éves lányról van szó. Az anya azt szerette volna, hogy kihúzzák a teljesen ép fogait a lányának, és szépségi okokra hivatkozva műfogakkal helyettesítsék. Mindenki tudja, hogy mennyire nehéz egy ilyen jogot érvényre uttatni, hogyha az apa ezt nem akarja, hogy a teljesen épp fogait kihúzzák a lánynak. Itt a jogalkalmazás olyan következményekkel járhat, amely a Brüsszel 2-es 47.1-es cikkéből ered, hogy a végrehajtó állam kötelessége végrehajtani a bírósági döntést. Ez pedig azt jelenti, hogy egy ilyen esetben a bíróság kivizetése fennáll. A belga és a finn jog is alkalmazza itt a büntetés kifizetését annak érdekében, hogy ha megsérül a bírósági határozat, bírósági döntés, akkor behajtható legyen a büntetés. Ennek értelmében itt a büntetés fizetésének eljárási behajtása a Brüsszel 2-es rendelet alá esik. És itt különbséget kell tenni a büntetésfizetés és a láthatási jog között. Ennek értelmében egy olyan büntetés, amely a származási tagállamból származik, és úgy került kiszabásra, hogy akkor kerüljön kifizetésre, hogyha megsérül a láthatási jog, a büntetés, illetve az eljárás részét képzi. És ezt a szabályt pedig végrehajthatóvá kell kinyilvánítani, ahogy a Brüsszel 2 rendelet előírja. Más szóval, a büntetés kifizetése nem eljárási, hanem egy szubstanciális ügy, amely szorosan összefügg a láthatási joggal, ahogy ezt a Brüsszel 2-es rendelet szabályozza. Azonban a belga és a finn jog között különbség van. Ez azt jelenti, hogy egy büntetés fizetés haszonélvezőjének nem kell bírósághoz fordulnia az összeg tekintetében. Hiszen a büntetés összege már megszabásra került a finn jog alapján, és szerintem számos tagállamban hasonló. Tehát a haszonélvezőnek eh, a bírósághoz abban az értelemben kell ford, fordulnia, hogy egy végleges összeget szabja meg a bíróság, tehát hogy mi az a maximum, amit büntetésként a másik fél kivizet. Tehát analógia áll fenn, tehát és ez pedig a Brüsszel egy rendelet 95-ös cikkében van. Tehát amennyiben egy tagállam büntetést szak ki a bíróság által, az csak is akkor hajtható be, hogyha az eredeti bíróság megállapította, hogy mennyi lehet a, a, a bírság maximális összege. Az 55-ös cikkben itt kitörölték az ideiglenes szót. Azonban az ítéletben kifejtésre került, hogy az a bíróság, amely elrendeli a láthatási jogot, az a bíróság dönthet a büntetés mértékéről is. Ennek értelmében a büntetés haszonélvezőjének eh, joga van az eredeti, az eredendő tagállamban bírósághoz fordulni, hogy az a bíróság szabja meg a büntetés maximális összegét. Tehát, hogyha a büntetés maximális összegét nem szabta meg az eredeti bíróság, eh, ahhoz kell fordulni, hogy eh, megszabja a maximális büntetést. Tehát, és itt nem csak a büntetés kiszabásáról, kifizetéséről van szó, hanem itt tága perspektívákról is szó van, hogyha együtt látjuk. Tehát a végrehajtás a kölcsönös bizalom alapján történik. A bírósági döntés alapján a szülői felelősség alapján döntenek, és pedig az a bíróság dönt, amelynek hatája van. És nem, annak a bíróságnak van itt a végső szava, amely a végrehajtásra rendelkezik. Tehát az Európai Unió igazságszolgáltatási rendszere itt abból indul ki, hogy a határokon átnyúló problémákat megoldja. Azonban a bíróság ítéletéből az következik, hogy ha a hatályt teljes mértékben az eredeti bíróságra hárítják, akkor az eredeti bíróságnak olyan döntést kell hoznia, amely egy másik tagállamban is végrehajtató. És paradigmaváltást is látunk. Eddig néhány közvetítő olyan javaslatokat tett, amelyek végrehajthatók voltak. Azonban a közvetítés nem bírósági eljárás és nem bírósági ítélet. Figyelembe kell venni, hogy minden bírósági határozat kötelező hatállyal jár, nem csak egy országban, hanem az Európai Unió összes tagállamában. Ennek értelmében több bizalmat érdemelnek az eredeti bíróságok, és az eredeti bíróság határozatát a többi tagállamban is végre kell hajtani. Most az előadásomat két megjegyzésre zárom. Először is sokféle módon lehet ítéleteket hozni olyanokat, amelyek egy másik tagállamban végrehajtandók. Korábban különleges eljárás volt, exekvatúra nélkül, és elgondolkozhatunk azon is, hogy mennyire végrehajtható, de hát ez egy tudományos kérdés. És nagyon sok megoldás nincs elgondolkozhatunk, de bármit teszünk, bármilyen opciót választunk, az ítéletnek technikailag végrehajthatónak kell lenni. Tehát az adott tagállam az eredeti bíróságtól eltérő jogrendszere is végre kell, hogy hajtsa. A probléma nem csak a bíróságokon létezik, tehát az iskolákban is megvan, ugyanúgy megvan az orvosoknál, akiknek bírósági döntésekkel kell foglalkozniuk. És bármelyik végrehajtási módszerrel gondolkozunk, gondolkozzunk el az embereken is. Most eh, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Uh, thank you. Uh... Köszönjük szépen. Cseperek úr ezt az érdekes előadást. Szeretnék köszönetet mondani Kron úrnak, hogy ellátogatott ide Brüsszelbe, hogy bemutassa ezt az előadást, mivel 16 órakor majd el kell indulnia, vissza kell indulnia. Köszönöm szépen, tehát és jó visszautat kívánok Párizsba, feltételezem, hogy oda tart. Felteltek-e önnek egy kérdést, mielőtt elhagy minket? Kedvezőbb, tehát a feleség számára a brit rezsimet választani a házasság esetén, ez előnyösebb, mint hogyha nincsenek szabályok, vagy pedig rosszul értettem a szavait. Válasz. A Nagy-Britanniában nincs a házassági rezsim koncepciója a mi koncepciónk szerint, hiszen minden házasfél a saját vagyona fölött továbbra is rendelkezik. A brit bíró nak szinte korlátlan hatásköre van, hogy elrendelje a vagyonmegosztást a házas felek között. Tehát itt különlegesen a házas felek vagyoni helyzetére van tekintettel, hogy a nők, nőnek, a feleségnek kártérítést fizessen, hogyha a házasság felbontása megtörténik. Franciaországban teljesen más a rendszer, van házassági rezsim, mint ahogyan létezik Németországban, vagy akár Belgiumban, vagy akár Olaszországban. Ettől kezdve a bírónak be kell tartania ezt a legális rezsimet, vagy a hagyományos rezsimet, amelyet a házassági szerződésben rögzítettek a házas felek tekintetében. Tehát a joggyakorlat lehetővé teszi a kompenzációt a vállás következtében. Franciaországban gyakran előfordul, hogy a bíró a vagyonhelyzetre való tekintettel minden gyereknek 150 eurót ad tartásdíjként, és ez nagyon nehéz helyzetbe hozhatja az egyik házasfelet. Nagy-Britanniában például egy híres énekes vagy művész esetében akár előfordulhat 20 milliós, 20 millió fontos kártérítés megítélése is felbontás esetén. Tehát itt egy egyenlőtlen helyzet alakulhat ki, és én francia közjegyzőként, amikor brit feleségről van szó, akkor gyakran azt mondom, hogy forduljon a Britannia beli bírósághoz, és ott sokkal nagyobb összegeket ítélhetnek meg neki, mint a francia bíróság esetében, hiszen itt kötelező szabályok vannak felbontás esetén Franciaországban. Tehát itt még létezik a bírósághoz rohangálás jelensége, hiszen itt jobb, hogyha először a, felelős, a feleség fordul a a kedvezőbb jog, gyakorlatot alkalmazó bírósághoz, és fontos a gyorsaság. Gyakran nem nincsenek tisztában a házas felek, például a Brüsszel 2 rendeletből adódó kötelezettségekkel, vagy akár a bíróság esetében is nem világos, hogy a Lamas csatorna egyik oldalán a házas felek egyike kedvező bánásban részesülhet. A házasság felbontás, ezt talán nem is kellene mondanom férfiként, de hát gyakran a férfiak kerülnek ki kedvezőbb helyzetben a vállásból, a nő marad a gyermekekkel, Franciaországban mindenképpen a házassági rezsimekre tekintettel döntenek, és szabályok vannak, amelyeket tiszteletben kell tartani, a vagyon haszona élvezetének megítélésekor. Ebből tehát egyenlőtlenségek adódnak, illetve a különböző jogrendszerek különbségéből egyenlőtlenségek adódhatnak. Elnök, köszönöm a magyarázatot. Most itt a nő férfi imázsról nem szeretnék vitát nyitni, meg is adom a szót Berzsaran asszonynak. Azért szeretnék felszólalni, mert olyan régióból jövök, ahol nagyon sok angol él, Bretányról van szó, és csatlakozhatom az ön szavaihoz. Egy bizonyos esetet nem vetett fel, az angolok, akik Angliában ö, kötnek házasságot és Franciaországban bontják azt fel, nagyon gyakran történik, hogy itt vagyonos emberekről van szó, akikről ön beszél, francia bíróságot választanak, és aztán a házas, a feleség azt választja, hogy menjen, menjenek brit bíróság elé válni. Sokan nem is értik, hogy mi is történik velük, amikor egyik vagy másik bíróságot választják Beszélt a fórum megválasztásának lehetőségéről, ez egy megoldást jelenthetne, de csak akkor jelent ez megoldást, hogyha van házassági szerződés, de az emberek nagy része házassági szerződés nélkül köt házasságot. Angliában például alig van ez gyakorlatban, tehát a fórum megválasztása Ugye itt a házasok felbontása esetén, meg a vagyon megosztása kapcsolatos szabályok esetén fontos lenne az egyenlőség a jogszabályokban, jelenleg, ahogy ön is nagyon jól tudja, egyáltalán nem ez a helyzet, elnök. Mivel van még idő, Csepelek úrnak, és megadom a szót. Just to, uh, supplement your observations concerning... Csak kiegészítésképpen a kontinentális jog által a házasság vagyonállapotáról, illetve a brit jog általi értelmezés különbségéről. Csak annyit akarok mondani, így érdemes valóban legalábbis európai szinten a hatályos jogról dönteni a szerződésben, hiszen a joghatósággal rendelkező bíróság ebben az esetben ugyanezeket a <clears throat> szabályokat alkalmazza majd, és ugyanazon jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve ugyanaz a jogrend kerül majd alkalmazásra. Az alkalmazásra kerülő jog Ilyen módon tehát egységesen kerül megválasztásra, és ez lesz a megoldás. A másik probléma persze ott rejlik, hogy vajon a brit bíróságok hajlandóak-e és képesek-e a kontinentális szerződés, <clears throat> házassági szerződés alapján ítélni. És hogyha elfogadják ezt a házassági szerződést, akkor azt is el kell fogadniuk, hogy esetleg a francia jog hatája alatt köttetett meg ez a házassági szerződés. Szóval bonyolult a helyzet, de van mit javítani rajta, köszönöm. Thank you. Uh, well, we, we all agree that there is... Valóban minnyáján egyetérthetünk abban, hogy van mit javítani a helyzeten, de ez a kérdés, hogy mit is kell javítani a helyzetem. Köszönöm. Kron úr, és elengedjük önt, utazzon békében. Most pedig megadom az Európai Bizottság képviselőjének, eh, Scotter úrnak, Michael Scotternek a szót. Köszönöm szépen, Delvó asszony. Köszönöm, hogy meghívtak, újra meghívtak ide hogy a Brass, Brüsszel 2 áról beszélhessek. Legutóbb februárban jártam itt a Júri Szakbizottság előtt, és ha nem tévedek, akkor a Brüsszel 2 rendelet áttekintése irányába volt a cél, a cím, most pedig már a Brüsszel 2 rendelet reformja a cél, a cím. Tehát látható, hogy konkrétabb címeket ad a parlament, és igyekszem megmutatni önöknek, hogy mi magunk a bizottságban is egyre ko- konkrétabb formába öltjük ezt a munkát. Köszönöm szépen, hogy figyelnek erre a rendelettervezetre, hiszen ez egy nagyon fontos eszköz az állampolgárok, nagyon sok állampolgár legalábbis életében. Számításaink szerint körülbelül 140 ezer nemzetközi vállás történik évente Európában. Tehát ez egy nagyon komoly mennyiségű állampolgárt érint, és így érinti őket a határokon átnyúló vállások jogi komplexitása. És persze nem csak a házas felek, a volt házastársak, hanem a házasságból született gyermekek joga is nyomatékkal felmerül, ezért a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy gyorsan megnyugtatóan szabályozza ezt a kérdést. Röviden áttekintést szeretnék adni arról, hogy hol tartunk most, a februári találkozónk óta pedig milyen változások történtek. Időközben, mármint február óta a bizottság komoly munkát végzett, az áttekintést, a review-t folytattuk, egy sor szakértői találkozót találkoztunk, volt a szakértőknek egy csoportja, akik különböző jogi részkérdésekben adtak nekünk tanácsot, ezt nagyon hasznosnak tartottuk. Egyéb iránt a szakértői csoport még egy további találkozóját is megtartjuk. Ezen felül <clears throat> megkaptuk a politikai mandátumot is, hogy e kezdeményezéssel előrelépjünk, haladjunk. Ez egy nagyon fontos lépés számunkra belső folyamataink tekintetében, hiszen valóban az új bizottság nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a Better nek, a jobb jogalkotás és jogszabály alkotás kérdésnek, kérdésének, valamint a hatástanulmányok kérdésének éppen múlt pénteken publikált az Európai Bizottság honlapján a hatástanulmányt, és ezzel is tanúbizonyságot teszünk arról, hogy a bizottság elkötelezett az átláthatóság ügye mellett. Online hozzáférhető tehát ez a hatástanulmány, és itt a folyamat különböző paramétereit, szakpolitikai döntéseit megvizsgálhatják, és természetesen mind a szereplők, mind a szélesebb közvélemény hozzászólhat a tervezethez. Ez nem egy teljes széleskörű közkonzultáció, ezt múlt évben tartottuk meg, hanem egy további lehetőséget kínálunk arra, hogy az érintett felek hozzászóljanak a tervezethez, észrevételezzék azt. És ezeket az észrevételeket még mindig meg tudjuk fontolni, figyelembe tudjuk venni. Ezen felül a tagállami szakértőkkel is találkozott tartunk, éppen ma más kollégáim vesznek ezen részt, tehát nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a tagállamok e dossziéban milyen véleményt eh, alkalmaznak. Itt egyhangúságra lesz szükség, tehát éppen azért nagyon fontos, hogy a bizottság a jogszabálytervezet elkészítés előtt pontosan értse a tagállamok vélekedését. Mondom, a tanácsi munkacsoportban most zajlik a munka. Novemberben <clears throat> azután az Európai Igazságügyi Hálózat, az EIS találkozik Luxemburgban, amelyben éppen erről a jogeszközről lesz szó. Mármint a találkozón erről lesz szó. És nagyon fontos tehát, hogy a konkrét jogszabályokat alkalmazók, ügyvédek, jegyzők, igazságügyi hatóságok, valamint a központi hatóságok képviselői hallassák hangjukat, ezek ugye mind-mind részt vesznek az e is az Európai Igazságügyi Hálóban, utána pedig az Európai Bizottság egy belső folyamatot indít, egy újabb impact assessmentet, hatástanulmányt indít útjára, igyekszünk ezt év végéig elkészíteni, és így 2016 elejére reményeink szerint el tudjuk készíteni a javaslatunkat. Bármint is legyen majd, célunk az, hogy 2016 első felében előrukkoljunk, még ha ez nem is jogi kategória, ezzel a dossziéval, ezzel a javaslatunkkal. Így néz ki tehát a folyamat magam. Ami pedig az ügyet és a tartalmi kérdéseket illeti. Nos, nem légüres térben mozgunk, nagyon figyelünk a résztvevők, a felek észrevételeire, figyeltünk a februári parlamenti vitára, figyeltünk a tanulmányra, amely készült. Mi több a bizottság 2014 áprilisában publikált egy jelentést, ahol felvázolta, hogy hol látjuk szükségesnek, mely területre gondoljuk szükségesnek, hogy tovább koncentráljunk. Ez alapján folytattuk a kodifikáció munkáját, ezen felül 2014-ben egy eh, széleskörű konzultációt indítottunk útjára, amely múlt év nyári, nyárig tartott. És így sikerült meghatározni, hogy melyek a főbb kérdések, melyekre koncentrálnunk kell. Összességében azt mondhatjuk, hogy a rendelet egy nagyon jó eszköz. Hozzáadott értékkel rendelkezik, a hágai egyezmény rendszerrel összevetve, és nagyon jól működik. De úgy gondoljuk, hogy vannak területek, ahol a brüsszeli, brüsszel kettő rendelet jobban működhet. Erre kell koncentrálnunk. Érdekes módon, mielőtt megkaptam a szót, az itt zajló vita pontosan világított rá a felek autonómiájának a fórum választás kontextusában megjelenő kérdésére. Ideális esetben minden tagállamnak lehetősége volna abba, hogy a Róma három rendeletben részt vegyen. Hiszen ez, meg, ez megoldást kínálna arra, hogy a kort jelensége létrejöjjön, tehát a meg, nem rohamaznak meg a bíróságokat, hiszen hogyha a hatályos és alkalmazandó jogszabály kérdése mindig világos volna, nem ö, <clears throat> rohannák le bíróságokat, hiszen teljesen világos volna, hogy kinek van joghatósága. De tudjuk, hogy nem ilyen egyszerű a kérdés. Ezt a kérdést az elmélyített együttműködés keretében kellett szabályozni, ez volt az elmélyített együttműködés első jogeszköze, a római megállapodás, a római egyezmény. Összességében úgy gondoljuk, hogy ha reálisan gondolkozunk, hogy a jövőben is az Enhanced Cooperation, az elmélyített együttműködés jogi területén mozgunk majd. Üdvözöl, üdvözöljük az új észrevételeket, felvetéseket, illetve üdvözöljük, hogyha újabb és újabb tagok csatlakoznának a Róma 3 rendelethez. Azt tartjuk ugyanakkor hasznosnak, hogyha a házastársak számára lehetőséget kínálnánk, abban az esetben, hogyha szükségesnek és helyesnek és célrevezetőnek tartják, az előttem szólóknak igaza van, hogy nem minden esetben volna ez így, de bizonyos esetekben így volna, tehát hogyha lehetőséget kínálnak a házastársaknak arra, hogy egy ilyen megállapodást kössenek. És a felek autonomiájára vonatkozó szabályok, mondjuk a nemzetiség alapjáni szabályokat érdemes volna tisztázni. És ezt a Brüsszel 2A, illetve Brüsszel 2 kontextusában is megtesszük, épp úgy, mint mondjuk a gyermektartási rendelet eh, keretében is megtesszük. Összességében, tehát úgy gondoljuk, hogy érdemes volna a felek autonómiájának korlátozott fokát bevezetni, annak érdekében, hogy a házastársak maguk megválaszthassák az eljáró bíróságot, a, a joghatósággal, illetve hatáskörrel rendelkező bíróságot, és ilyen módon a különböző jogi jogvitákat lehetőség szerint egy joghatóság szerint egy fórumnál lehetne tárgyalni. Ami pedig a gyermekre vonatkozó ügyeket érint, és ez egy egyértelműen nagyon kényes kérdés, nos a bizottság nagyon figyel arra a tényre, hogy jobban biztosítsuk, hogy az eljárások hatékonyabbak, gyorsabbak legyenek, a gyermek érdekében történjen mindez. Van egy másik cél, melyet nagyon fontosnak tartunk, ez pedig a kölcsönös bizalom megteremtése az eljárások gyorsasága, hatékonysága, a gyermek alapvető érdeke és a bizalom, ezek a szempontok mind szorosan összefüggenek, és végig haladnak az áttekintési folyamaton, a review processem. Röviden adok majd néhány konkrét témát, és tájékoztatom önöket egy-két konkrétumról is. Mondom is. Azon gondolkozunk, hogy az exer kvátóbb formalitást megszüntessük. A Brüsszel 2A rendelet már fontos lépéseket tett ez irányba, de a tartási eljárás, illetve a gyermekelhelyezési eljárás területében még mindig az exekvátó formalitással élt. Nos, úgy gondoljuk, épp úgy, mint a Brüsszel egy áttol, átdolgozása során is, hogy arra volna szükség, hogy az értelmetlen formalitásokat kitakarítsuk a jogorvoslatot, illetve a jog érvényesülését kereső állampolgárok útja elől, útjából, különösképpen akkor, hogyha gyermekek is érintettek a jogvitában biztosítani kell, hogy hatékonyan és nagyon gyorsan tudjanak eljárni a igazságügyi hatóságok. Itt az idő a legfontosabb szempont a késedelmes rendezés súlyos kihatással járhat a gyermekekre. Meg kell tehát vizsgálnunk, hogy ez, ez, erre az elvre szükség van-e vagy nem. A Brüsszel egy eh, átdolgozásából származó tapasztalat inspirálhat minnyájunkat, mi több következtetéseket vonhatunk le az ott alkalmazott eh, a megközelítésből. Nem azt jelenti ez, hogy nem volna szükség védőintézkedésekre, gárdokra, nem, távol legyen. Ezekre szükség van. Ám az exer quato eljárás szisztematikus formalitása, amely ráadásul exante módon kerül alkalmazásra, megnehezíti az eljárásokat, és ezeknek a megszüntetése a joghatóság meghatározása és a ítélet meghozatal ügyét felgyorsítaná, dinamikussá tenni. Persze, hogyha eljárás jogi szabálytalanság merül föl, akkor ez ellen jogorvoslati lehetőséggel kell élni. Úgy gondoljuk tehát, hogy az eljárásokat karcsúsíthatjuk azáltal, hogy az exerkvátó eljárást további lépésben is kivezetjük a rendszerből. Ami a karcsúsítást illeti, a végrehajtásnál konkrétan gyakran azt látjuk, hogy megakadnak az ügyek. Túlontúl sok ügy akad meg, ez megengedhetetlen és itt valóban a kölcsönös bizalom játszik fontos szerepet. Azok az ügyek, amelyek megakadnak, ahol nem sikerül az ítéleteket végrehajtani, aláaknázzák szóként, termeszként, üresítik ki a bizalom építményét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a végrehajtás hatékony legyen, és kreatív módon kell megvizsgálni, hogy milyen intézkedéseket alkalmazhatunk annak érdekében, hogy a konkrét tagállamokban sikerüljön a végrehajtást pontosítani, keressük a legjobb megoldásokat. Van itt egy nagyon fontos szempont, melyről beszélnem kell, ez pedig a gyermek meghallgatásának kérdése. Hát, ez egy olyan kérdés, amelyben a különböző tagállamok különböző eljárásokat alkalmaznak minden tagállam, jelzem, aláírta a gyermekek jogáról szóló ENSZ egyezményt. Ez, erről a nagyon pozitív tényről nem szabad megfeledkeznünk. Tehát minden tagállam elkötelezte magát az ENSZ egyezményben lévő kötelezettségek mellett, de a gyermekek meghallgatására vonatkozó eljárások nagyon különböznek tagállamonként. Nos, azt kell biztosítanunk, hogy a különbözőségek ne akadályozzák az ítéletek szabad mozgásának elvét, olyan módon kell tehát eljárnunk, hogy érzékenyek legyünk a helyzetre, és figyelembe vegyük, hogy mire van szükség ahhoz, hogy lendületet adjunk az ítéletek szabad mozgásának ügyének, folyamatának, úgy, hogy az egész területben a kölcsönös bizalom elve érvényesüljön. Nem könnyű dolog ez. Azon gondolkozunk, hogy mi a közös szabályozás, illetve az európai intervenció megfelelő szintje, hiszen roppant érzékeny kérdésről van szó minden tagállamban. Elnök asszony, ezek voltak vizsgálatunk fontosabb szempontjai, de van itt még egy kérdés, amelyről egyebiránt februári találkozónkon már beszéltünk, ez pedig a gyermek jogellenes külföldre vitele, vagy a child abduction kérdésem. Biztosítanunk kell, hogy a rendelet 11-es cikkének, a hatályos rendelet 11-es cikkének védelmi intézkedései a legjobban működjenek. Ez a jogellenesen külföldre vitt gyermek azonnali, minél hamarabbi vissza juttatását szabályozza a származási országában. Jól működik ez a 11-es cikk, de ugyanakkor vannak olyan esetek, amelyekre felhívták a figyelmünket, amelyek azt mutatják, hogy a 11-es cikk alapján meghatározott eljárás még nem működik kellőképpen jól. Mit teszünk? Hát azon gondolkozunk a bizottságban, hogy hogyan lehet ezt az eljárást gyorsítani, lendületet adni neki a gyermek érdekében. Nem a 11-es cikket akarjuk radikálisan módosítani, változtatni, hanem sokkal inkább célirányos megfogalmazásokat keresünk. Például a 6 hetes határidőt pontosítsuk el. A 6 hetes határidő egy nagyon becsvágyó és világos cél, és meg, világosan meghatározza, hogy egy nagyon érzékeny eljárással van dolgunk. De olyan becsvágyó az a cél, hogy nagyon sok esetben egyszerűen nem végrehajtható, nem elérhető. Azon kell tehát gondolkoznunk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a gyermek minél hamarabbi visszajuttatásának elvét érvényesítsük. Azt is megvizsgálhatjuk, mi több, meg is kell vizsgálnunk, és egy kis kitérőt teszek, azt látjuk, hogy a joghatósági kérdésekben egy sor fellebbviteli eljárás zajlik, tehát megvizsgáljuk, bezárom az árujelet, megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a fellebbviteli eljárások számát korlátozhatjuk-e. hiszen a 6 es határidőt veszélyezteti a különböző fellebbviteli eljárások végrehajtása. Tehát azon gondolkozunk, hogy korlátozzuk-e a jogorvoslati lehetőségek számát. De gondolkozunk azon is, hogy a, a jogorvoslati eljárás függesztő hatája, hogy a jogorvoslati eljárás rendelkezzen-e felfüggesztő hatája vagy sem. Aztán azokban az esetekben, amikor specializált bíróságok, specializált fórumok vannak az egyes tagállamokban, akik ezen családjogi kérdésekre specializálódnak, ismerik az eljárásokat, ismerik a más jogrendekben működő bíróságokat, akik szintén családjogi kérdésekkel foglalkoznak. Nos, itt azt látjuk, hogy ez az ilyesfajta bírósági szervek fennállása gyorsítja az eljárásokat és megneveli a bizalmat. Biztosítani kell tehát, hogy a gyermek visszatérjen a származási helyére, de felmerül az a kérdés, hogy mit is jelent az, hogy a megfelelő e, eljárásban részesül a származási helyében. Tehát a Kortov Refuge, vagy a menedéket biztosító bíróság jogintézményén is gondolkozunk. Aztán a központi hatóságú kérdéséről sem feledkezünk ám meg, hölgyeim és uraim, hiszen ezek a rendelet napi alkalmazásában játszanak fontos szerepet, és külön jelentőséggel bírnak a gyermekek jogellenes külföldre vételének eljárása során. Úgy gondoljuk, hogy itt még volna mit tenni, tehát a központi hatóságok együttműködésében volna még mit javítani. Van itt egy további korlátozás, amelyen gondolkozunk. Ez pedig a következő. A jelenlegi bíróság által, tehát a védelmet biztosító bíróság által hozott átmeneti intézkedések kizárólag azon jogrendre vonatkoznak, ahol a bíróság honos. Nos, a gyermek a védelmet biztosító bíróság hajlandóságát növelné a származási országba való visszajuttatási határozat meghozatalához, hogyha valami határadőt rendelnénk el, és a származási országban jogorvoslattal lehetne élni. Jelenleg ez a rendszer nem működik, de ha működne, akkor a Court of Refuge, vagy a a menedéket biztosító bíróság vagy fórum könnyebben hozná meg azokat az intézkedéseket, melyekkel visszajutatható volna a gyermek a származási országba. Elnök azt mondja, folytathatnám, higgyel. Egy sor gyakorlati kérdés, és egy sor konkrét jogi kérdéssel foglalkozunk a bizottságban, illetve a szakértőkkel, keresve annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet a 11-es cikk működését a legjobban megteremteni és biztosítani. Van itt még egy kérdés, amelyről nem, szarap, nem szeretnék megfeledkezni, mi több, ki szeretném emelni, ez pedig a központi hatóságok közötti együttműködés általánosságban, nem csak a 11-es kontextusában. Voltak éppen a napi végrehajtás motorja rejlik a központi hatóságok együttműködésében. Az együttműködés maga a motor. Az 50, a Brüsszel 2 rendelet 55-ös cikke szól erről, és úgy gondolom, hogy pontosabban, világosabban kellene fogalkozni az 55, fogalmazni az 55-ös cikknek, fogalmazni a kodifikátoroknak az 55-ös cikkben, arról, hogy mi a központi hatóságok napi feladata. Az e is említettem, ugye az EIH novemberi találkozóját, az Európai Igazságügyi Hálózat novemberi, novemberi találkozóját, most ezen a luxemburgi találkozón épp e kérdéssel, tehát a központi hatóságok jobb együttműködésének kérdésével foglalkozunk. Ráadásul az 56-os cikk hatája alapjáni együttműködés kérdése is felmerül, amely a gyermek, a gyermek intézményben Um, nevelőintézetbe <clears throat> vagy gyermekotthonba való elhelyezéséről szól, és úgy látjuk, hogy ez az 56-os cikk, egy roppant érzékeny szabályozás nem jól működik igazából. Gyakran az egyik központi hatóság nem érti a másik központi hatóság döntését, úgy ítélik meg, hogy fölöslegesen helyezték el a gyermeket nevelőintézetben. Úgy gondoljuk tehát, hogy az 56-os szik hatály alapján lévő együttműködést javítani kell, és erre is koncentrálunk. Egy szóval. Elnök asszony, nagyon gyorsan végig vágtáztam a legfontosabb kérdéseken. Szakértő kollégáim itt vannak, ismerik a részleteket, de örömmel válaszolom meg persze az összes kérdésüket. Köszönöm. Eh, Mr. Köszönöm szépen. Eh, ha jól értem, az ön kollégái most kér szót, most kap szót? Hogy legyen ez most? Nem értettem teljesen. Nem, nem, nem, nem kérje szót, csak hogyha kiegészítő észrevétel tesz valaki, McGinnis asszony késik. Gondolom, egy negyed óra múlva érkezik meg, tehát javaslom, hogy kezdjük el a vitát most. Szvievka úr. Szót kért, és szót kap. Bardzo dziękuję. I dziękuję za te niezwykle ciekawe uwagi. Köszönöm ezt a rendkívül érdekes bevezetőt, ezeket az előkészítő megjegyzéseket, amelyek a Brüsszel 1 és 2 felülvizsgálatához kapcsolódtak. Hosszasan fogunk vitázni a felülvizsgálat különböző szempontjairól, csak arra emlékeztetnék, hogy amikor a felülvizsgálaton munkálkodtam a Brüsszel 1 esetében, az exkvátor szabályok korlátozását illetően akkoriban nagyon nehéz vállalkozásnak tüntenek meg vele, megvalósítása, és attól féltem, hogy ez az eljárás sokkal hosszasabb lesz majd. Nos, ez a rendül, rendelet más problémákkal foglalkozik. Most, amikor egy adott személy vizsgálunk, aki a vagyoni, akinek a vagyoni helyzete megrendül, ennek esetében gyakran egy szenvedő gyermek is jelen van ilyen ügyekben módosításokra van tehát szükség, hiszen mindez kihat az egyének, a személyek, az emberek életére. Mind a Brüsszel 2, mind a Róma 1 azt mutatják, hogy nagyon sok nehézség rejlik itt ezen ügyek mögött, amelyek az emberek mindennap életéhez kapcsolódnak gyakran. Hogy az is hangozik, egy jogi rendelet, ezzel, ezzel foglalkozunk mi, de az én tapasztalatom azzal kapcsolatban, amikor a Brüsszel egy rendelet hatályba lépett, annak módosítását követően, most ez a tapasztalat azt mutatja, hogy a bírók nincsenek tudatában ezen szabályok alkalmazási lehetőségeinek. Tehát ezek az eszközök, amelynek, amelyek alkalmazását kérjük, gyakran még ismeretlenek a bírák előtt. Nagyon nagy sanáltal láttam, hogy ami a Róma három rendelet alkalmazását illeti, én ezen dolgoztam jelentéstevőként, Nos, ez egy fontos eszközt jelentene a párok számára, amelyet alkalmazhatnának. Ugye szó van itt többek között a fórum megválasztására, házasság felbontása esetén. Ez rendkívül fontos kérdés a Brüsszel kettő rendelet keretében is de gondolok itt például a gyermekek védelméhez kapcsolódó kérdésekre. Nos, ez a rendelet ez nem került átültetésre valamennyi tagállam részéről. A történelemben először fordult elő, hogy megerősített együttműködési folyamatot választottunk. Talán ez az egyetlen előny vagy eredmény, amit megtapasztalhattunk, de ezen megoldást valamennyi tagállamban alkalmazni kellene, hiszen igencsak megkönnyíteni az érintettek és az ezzel foglalkozó szakértők, szakértők életét. Az elengedhetetlen feltétel minden esetre az, hogy a szakértők, a bíróság, a bírák ismerjék ezeket a lehetőségeket. Az a fontos, hogy a végfelhasználók tudatában legyenek jogaiknak és kötelességeiknek, hasonlóan a szakértőkhöz, akik feladat ezen személyek segítése a különböző jogi eljárások folyamán. Van tehát egy félelmem. Nagyon sokat foglalkozunk a különböző szabályokkal, jogszabályokkal, amelyeket módosítani kell, amelyeket egyszerűsíteni kell. Azonban ez a második rész amely az Európai Bizottság és a tagállami kormányok feladata, azaz, hogy a szabályok alkalmazását hogyan ellenőrzik. Nos, ez a szempont egy kicsit figyelmen kívül marad. Jó, hogy létezik a bírák hálózata, amely Luxemburgban ülésezik, de nem tudom mennyien látogatnak el Luxemburgba. Ők tájékozott személyek, érdeklődőek ezen téma iránt. Jó lenne, hogyha többen részt vennének ezeken az üléseken. Gyakran inkább a bíróságok szakosodott részlegeihez lehetne fordulni, amelyek a családjogi kérdésekkel foglalkoznak. Ami pedig a bírák továbbképzésével, továbbképzését illeti, Ugye itt vannak olyan problémák, amelyek lelassítják ezen rendelkezés alkalmazását. Nagyon örülök ennek az együttműködésnek, amely előttünk áll, és szeretném ismételten kiemelni, hogy mindannyian, mind a bírák, mind pedig az alkalmazó hatóságok, mind pedig a véghasználók esetében fontos, hogy a munkáink középpontjában maradjanak, hogy figyeljünk rájuk. Fontos a gyermekek érdekeinek középpontba helyezése. Számunkra ez lesz a legfontosabb kérdés. Az, hogy a felnőttek mit tesznek az életükkel, az egy dolog, de a gyermekeket mindenféleképpen védelmeznünk kell, a gyermekek java érdekében és a jogaik tiszteletben tartásával. Ez a legfontosabb dolog számunkra, ez az iránytű, amely vezeti a munkáinkat. Tudom, hogy lesz majd sok különböző megközelítésmód, sok különböző szándék merül fel a különböző országokban. Nem beszélnék most itt a családokról, vagy a, a gyermekek örökbe adásáról, de az örökbefogadással kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozni kell. Vannak különböző ügyek, amelyeket a tagállami bíróságok az Európai Parlament elé tárnak. Ezek tehát nagyon fontos kérdések, és hamarosan foglalkoznunk kell majd velük. Fontos kérdések tehát ezek. Mindenképpen a figyelmünk középpontjába kell majd ezeket állítani. A rendelkezéseken, jogszabályokon javítanunk kell, de a gyermekek érdeke mindenképpen a figyelmünk középpontjában kell, hogy eljön. Köszönöm tehát ezt a tájékoztatást, ez mindenképpen kiinduló pont a munkáink számára. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen. Zvievka úr. És tehát az biztos, hogy a gyermekek érdekét kell mindenképpen figyelembe tartani, és ez a legfontosabb célkitűzésünk a mindennapi munkánkban. És természetesen a értelmes módosítások mellett vagyunk, és teljes mértékben egyetértek azzal is, hogy különbséget kell tennünk azon területek között, ahol a létező szabályok rendben vannak, de igazából nem, nem működnek rendesen, vagy jobban is működhetnének. Tehát elképzelhető, hogy lehetne valamilyen iránymutatást is adni azoknak, akik élnek vele. Másként pedig bizonyos valahogy rendszerszerűbben is el lehetne járni, és természetesen tisztában vagyunk ezzel. Akkor is, hogyha újjan, új szabályokat hagyunk jóvá, tudatában vagyunk annak, hogy a Brüsszel egyes átdolgozása a világ legjobb rendelet lehet, de garantálni kell, hogy működik is. Tehát mindenképpen visszatérek majd az európai jogi hálózatra, és ennek a célja pedig az, hogy multiplikátorként működjön. Hogy a jogalkotás az európai jogi hálózatban kell ezzel a dologban, ezzel a dologgal foglalkozni, és a Brüsszel egy benne. Pont pénteken itt a Brüsszel egyes átdolgozásába foglalkozunk. Tehát most ebben nem szeretnék részletekbe bonyolódni, hiszen ez nem tárgya mai vitánknak. De mindenképpen szükség van erre a lehetőségre és szükség van arra is, hogy ezt hozzáférhetővé tegyük, hiszen nyáron reklámoztuk is ezt az anyagot, és senki nem tudja, hogy létezik ez a rendszer, tehát az emberek nem tudják. Tehát kampányoltunk a Brüsszel egyes megismeréséért, és véleményem szerint ez sikeres is volt. És nagyon sok visszacsatolást is kaptunk, hiszen olyan eszközről van szó, amely releváns, vonatkozik az emberekre. Teljes mértékben egyetértek abban, amit mondott. Tehát ténylegesen áramvonalasítani kell a dolgokat, ahogy javasolt. Egyetértek. Köszönöm. Je ne vois pas d'autres. Nem látok más hozzászólásra jelentkezőt. Alors, je vais, je vais quand même vous demander, est-ce que... Ez esetben felteszem a kérdést. That you will focus on... Remélem, hogy inkább a gyerekekre koncentrál majd, mint egyéb témákra. A házassági dolgokban nem tárgyaltam meg mindent. Hát más dolgokat is lehetne említeni, tehát házassággal összefüggő dolgokat, de itt a munkánk lényege a gyermekre, illetve a gyermekekkel összefüggő dolgokra vonatkozik. Tehát például megemlítettem az együttműködést, és igazából a lényeg az, De, de szerintem ez Joanna jobban el tudja mondani majd. Köszönöm szépen. Ahogy már hallottuk, a bíróság választása nagyon lényeges a házaspárok számára. De a házastársak számára figyelembe kell vennünk az Európai Uniós polgárok mobilitását. és hallottuk, hogy 20 millió európai polgár él az Európai Unió határain kívül. És hogyha itt vállások vannak, akkor ezeknek az embereknek is szüksége van egy fórumra, hogy az Európai Unióban legyen joguk vállásra például. Pillanatilag ez nagyon nehéz. Tehát, hogyha nem az Európai Unióban van a állandó bejelentett lakóhelyük, akkor nagyon nehéz az Európai Unióban bíróságot keresni a házasság felbontásához. És nagyon fontos lenne az Európai Unión, tehát például a szülői felelősség kérdése. És hogyha az Európai Unióban ilyen esetek vannak, függőben vannak, akkor problémás lehet. Tehát például különféle döntések születhetnek. És nagyon fontos, hogy a, a bíró hogyan látja az esetet. Tehát, hogy például felfüggeszti-e az ügyet, Tehát, hogyha egy külföldi bírósági határozat van, akkor eh, elképzelhető, hogy eh, az a legjobb megoldás, hogyha felfüggeszik annak a végrehajtását. Ezt mindenképpen meg kell gondolni. A házassági esetekben. Köszönöm. Ah, so we have news. Uh, Madam uh, Miss McGuinness. McGuinness asszony nem tudom, hogy hol van, leszállt, késett a járata, de nem jön. Nem jön ma. Lehet, hogy tesz egy nyilatkozatot majd, holnap, de ma nem. Tehát, hogyha nincsen más felszólalási igény, de van. Csepelak úr, köszönöm szépen megragadom a lehetőséget. Köszönöm, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Itt olyan problémákról beszélünk, amelyek a szülői felelősségre vonatkoznak az Európai Unión belül. Ám a gyermek visszatérítésének a mechanizmusa a Brüsszel 2-es rendeletben igazából csak egy járulékos dolog. És a hágai egyezményre tehát hogyha belegondolunk, az 1447-es cikkre gondolunk a Brüsszel 2-ben, Tehát ez a mechanizmus az európai tagállamok bíróságai által alkalmazásra kerül. Tehát a hágai konvencióra is utalok, tehát például Németország, Svájc között, vagy Ausztria és Oroszország, és így tovább. Kérdésem, az Európai Bizottság mit tervez a hágai egyezménnyel kapcsolatban? Tehát, hogy ne legyen diszharmónia. Tehát, A szerződés a harmadik országoknak is ad lehetőséget az Európai Unióval kötött szerződések alapján. Te hogyan lehet mondjuk modernizálni vagy összehozni ezt a két kötelezettség? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Akkor meghallgatjuk a bizottságot. Nagyon érdekes kérdés. Nem tudom, hogy megfelelően meg tudom-e válaszolni. Teljes mértékben igaza van. A Brüsszel 2 rendelet nem a saját alapjaira épül, hanem tapasztalatokra és a tagállamok közötti jó együttműködésen, amelynek a hágai egyezmény az alapja. Amikor a Brüsszel 2 rendeletet elfogadták, akkor már választ is kaptunk a kérdésére. Ez pedig az, hogy a hágai, rendszer, a hágai megállapodás egyezmény egy nagyon jó rendszer, és a tagállamok között működött. De már létezett politikailag egy olyan óhaj, hogy legyen jobb. És hogy működjön a rendszer, együtt működjön a hágai egyezménnyel, és hogy javítsuk is annak a értelmét, a 11-es cikk különféle elemeket juttat be a rendszerbe, hogy tovább menjen, hogy jobb legyen a hágai egyezmény szellemében. Tehát szerintem nem akarunk alapvetően ebből a filozófiától eltávolodni. Tehát a hágai egyezmény egy nagyon jó, nagyon hasznos rendszer. És a bíráknak ismerniük kell a hágai egyezményt, de természetesen nem egyszerű ezeket a szabályokat alkalmazni. Tehát, hogyha túl más a rendszer, akkor bonyolultabb a nemzeti bíráknak alkalmazni. De én nem mondanám azt, hogy nem javíthatunk a meglévő helyzeten, vannak eszközeink, amikkel javítani tudunk, és mindenképpen javítanunk is kell ott, ahol lehet. De néha nem egyszerű. Tehát meg kell ragadnunk a lehetőséget, amit az Európai Uniós jogad nekünk, de nyilvánvalóan nem szeretnénk radikálisan eltávolodni a hágai egyezmény szellemétől, és azzal összeegyeztethetetlen rendszert kialakítani. Köszönöm well, happy is, is, is, it's not enough. I'm delighted for the, the answer. Thank you. El vagyok ragadtatva. Ha boldog, nem írja le kellőképpen az érzelmeimet, el vagyok ragadtatva e válaszokán. Köszönjük szépen az előadóknak az előadásaikat, köszönjük a vitát, és sok szerencsét, hogy úgy nem mondjam, jó szerencsét kívánok a bizottságnak, hogy minél hamarabb éppen az európai állampolgárok érdekében eljárva tető alá hozzák ezt az új rendeletet. Mi pedig felfüggesztjük az ülést, és 5 órakor folytatjuk, azaz most zárt ajtók mögött fogjuk folytatni az ülésünket, úgyhogy köszönjük mindenkinek, 5 órakor találkozunk. Thank you.